<coughs> Kedves kollégák, megnyitom az ülést. Közösen tartjuk ezt a mai ülést a DEVE bizottsággal. akinek elnöke Zsoli Éva, és az Emberi Jogi Albizottsága közösen tartjuk ezt a mai ülést. Hogyha a jegyzőkönyvvel kapcsolatban nincs semmilyen megjegyzés, akkor először is szeretném meghallgatni a jelölt személyeknek a bemutatását, a Szaharov díjra jelölt személyek bemutatását szeretnék meghallgatni. Mindannyian tudják, hogy évente ítéljük oda ezt a díjat, a Szaharov díjat olyan személyeknek, olyan szervezeteknek, akik emberi jogi, alapjogi témában aktivisták, harcolnak az igazságért. És az évek során az Európai Parlament szimbólumává vált ez a díj az emberi jogok, jogi témában. Ez egy jelentős elismerés az Európai Parlament részéről. A gondolatszabadságért, fanatizmus elleni, gyűlölet elleni harcban tett bizonyított működésüket kapják ezek a személyek, ezek a szervezetek. Itt nem csak a fizikai fenyegetettségről van szó, hanem a sajtószabadságról, a gondolatszabadságról, hiszen az elnyomás ellen így lehet a leginkább harcolni, és ez a demokratikus és nyitott társadalomnak az egyik mértéke, barométere. Átadom a szót Zsoli elnökasszonynak, aki a DEVE bizottság elnöke. Kérem, hogy ő is üdvözölje az ülést. Nagy örömömre szolgál, hogy ma részt vehetek ezen a nagyon fontos ülésen. Ugye a mai ülésen mutatjuk be a Szaharov díjra jelölteket. Tudjuk, hogy mennyire fontosak a szimbólumok a mai világban, és a Szaharov díj szimbóluma nagyon-nagyon erőssé vált az évek során. Egyrészt az elmúlt években díjazottak minőséges színvonala miatt is. Ebben az évben a tíz jelöltből hét fejlődő országbeli akár személyekről, akár szervezetekről legyen szó. Az emberi jogok tiszteletben tartása az egyik legfontosabb faktor a fejlődés szempontjából. Ezért nagyon fontos, hogy kit vagy melyik szervezetet választjuk ki a jelöltek közül. Átadom a szót Otala úrnak, aki a DROA albizottság elnöke. Köszönöm, Jolly asszony. Az albizottságunk nevében szeretném elmondani, hogy a mai ülésen megkezdjük a következő Szaharovi odaítélésének a vitáját, megbeszélését. Először be fogjuk mutatni ezeket a jelölteket. Nagyon fontos, hogy a a Szaharov halálának 20. évfordulója van idén, ezért a Szaharovi szempontjából is egy kiemelten fontos év az idei. Már folytatunk egyeztetést az Európai Emberi Jogi Ombudsmannal, arra vonatkozóan, hogy egy különleges megemlékezést szervezünk idén, hiszen a 20. évfordulója van a Szarov halálának. Erre majd később még visszatérünk. A politikai frakciók részéről első körben 14 jelöltet nyújtottak be. Egyedi képviselők, tehát minden képviselő egy jelöltet támogathat. Az elnökök konferenciája fog végső döntést hozni arról, hogy ki kapja meg a díjat természetes személy kaphatja a díjat, vagy egy szövetség, vagy szervezet, vagy valamilyen testület, attól függetlenül, hogy jogi személyiséggel rendelkeznek -e ezek a szervezetek, vagy sem. Szeptember 16-a volt a jelöltek jelölti benyújtásoknak a határideje. A határidő előtt tíz jelöltről kaptunk értesítést, mind a tízről tudunk tárgyalni, hiszen mind a tíz megfelel az előírt kritériumoknak, a Szahrov díj szabályzatának. Hölgyeim és uraim! Mindannyian megkapták a, a prezentációját az egyes jelölteknek. Amikor Tehát minden egyes jelöltről 5 percet lehet beszélni. Először dr. Izeldin Abulásról beszélünk, ezt követően Vicente Ferrer alapítványról, Dasik David Isaac, Marian Lavizana, aztán Ludmila Alexejeva, Oleg Orkov és Szergej Kovajov a Memorial szervezet, illetve egyéb orosz emberi jogi szervezetek, tehát ez egy jelöltnek számít. Külön a Memorial önmagában is jelölt lett. A Memorial kapcsolatban Szeretném emlékeztetni a jelölőket, hogy esetleg közösen mutathatnák be a két jelöltet, hiszen itt átfedés van. Aztán dr. Denis Mukwege, Tadeusz atya és Nugiem Fanli Sadi Szádra, a NEDA nevében, és végül, de nem utolsó sorban, Roberto Saviana úr. Ez a tíz jelöltünk, mindegyikükre vonatkozóan a dokumentumban megtalálják a prezentációt. Most viszont jelöltönként 5 perc hozzászólási időt tudok adni a támogatók számára, azért, hogy megmagyarázzák, elmondják, hogy a támogatók szerint miért az általuk jelölt a leginkább kiérdemesült a Szaharov díjra. ABC sorrendet követünk. Több olyan eset van, amikor ketten akarnak beszélni ugyanannak a jelöltnek a támogatásáról, úgyhogy ők közösen fognak 5 percet kapni, nagyon szigorú leszek az idővel, nagyon szigorúan fogunk gazdálkodni. Tehát jelöltenként 5 perc, nem felszólalónként 5 perc. Dr. Izaldin Abulás, Mrs. de Kaiser az első hozzászóló, tessék. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök úr és elnök asszonyok. Izeldin Abuela is jelölése tőlem származik, Hansket Pötering, Karolin Lukás és 52 további képviselőtől származik. A magam nevében fogok először nyilatkozni, majd pedig a többiek is szólhatnak. A következőt mondanám el ezzel a jelöléssel kapcsolatban. Első ízben érzem úgy, hogy nagyon szerény vagyok, és szerényen kell csak bemutatnom ezt a szemét, hiszen mindannyian ismerik ezt a nőgyógyász Gázából, bizonyára mindannyian emlékeznek arra, ahogyan annak idején bemutatásra került a televízióban, ahogy elvesztette három lányát, az egész világ közvetítette ezt, mindenütt hír hírül adtak erről. Egy izraeli kórházban is dolgozik, Abuela is, és azt követően, hogy ilyen tragikus módon elvesztette a gyermekeit, tovább folytatta a munkáját ebben az izraeli kórházban. Az egyik műtőtermet egyébként a lánya után is nevezte el. A gázai övezetben a palesztin és izraeli konfliktus kellős közepén tevékenykedik ez az orvos. Ugye egy olyan régióról beszélünk, ami még mindig napi szinten rá van utalva az élelmiszer segélyekre, az újjáépítési segélyekre. Itt azonban nem is csak a régióról van szó, hanem ezen belül erről a szeméről is. Pöttering elnök úr márciusban találkozott Abolá is úrral, amikor ide látogatott, és el kell mondanom önöknek, hogy még soha életemben nem találkoztam egy ilyen személlyel. Kisugárzása és fellépése szinte könnyeket csalt az ember szemébe. Azt mondhatnám, hogy ő a béke mestere és természetesen feltettük a kérdést neki, hogy ilyen személyes tragédia után hogy tud még mindig ennyire nyugodt maradni. Ő azt mondta, hogy egyszerűen a hitére tud támaszkodni. Azt mondta, hogy, egy, hogy ő a mérsékelt iszlám szárnyából érkezik, és erre volna szükség a gázai övezetben ahol vannak nagyon fundamentalista, nagyon szélsőséges csoportok, viszont nyilván a mérsékelt szányra volna szükség. Amennyiben Izeldin Abuelaist választjuk, akkor nem csak a békéért kiáltunk, és nem csak a megbékélésért, a szeretetét a népek között, hanem egy olyan férfit méltatunk, aki túl tudott emelkedni a személyes tragédiáján, és, és most egy érvként eh, hangoztatja ebben a nagyobb politikai kontextusban. Egy alapítványt is életre hívott, annak érdekében, hogy eh, mindenki más lányainak egy biztos jövőt lehessen biztosítani. ezzel is emlékeztetnének erre a tragédiára, és szeretnék minden kollégát kérni, hogy támogassák ezt a jelöltet. Rova Kiel Nielsen saa puheenvuoron. Olkaa hyvä, Rova Kiel Nielsen. Köszönöm szépen. A zöldek nyilatkozatát, ha hallgassuk akkor meg. A zöldek a memoriált támogatják, nagyobb részben, de Abuela is kép, urat is tudnánk támogatni, azt gondolom, hogy valóban nagyon erős szimbolikus tartalma van annak, hogy ezt a nőgyógyászt jelöljük, hiszen nagyon sokan szenvednek gyermekek közül a gázai övezetben napi szinten ezektől az atrocitásoktól több, több százan estek áldozatul, háromszázan egészen pontosan. A palesztin gyermekeknek a szenvedése borzasztó, tudják önök is, hogy 300-400 gyermeket helyeztek el izraeli börtönökben, és ezt szeretném kiemelni. Ez az orvos, ez a nőgyógyász, aki palesztin és izraeli gyermeket is a világra segít. Azt gondolom, hogy ennek önmagában nagy üzenetértéke van a fiatal anyákat és apákat is felkarolja, akik még mindig meg vannak arról győződve, hogy ez a régió egyik nap majd békés területté válhat. És egy olyan területet hagyhatnak a következő generációra, amelyikben már béke honol. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy Abuela is ó, ö, úr nyilván nem azt várta, hogy elveszítse a gyerekeit, hogy aztán pedig elindulhasson a béke folyamat. Nyt voimme sitten siirtyä seuraavaan ehdokkaan. Köszönöm szépen. Akkor haladjunk tovább. Vicente Ferrére a alapítvány következő jelölt. Ezt a jelölést Perello képviselő nyújtotta be, 39 további képviselővel parancsoljon. Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm, elnök asszony. A néppárt és négy képviselő jelölt, illetve 39 képviselő támogatja ezt a jelöltet. egy szervezetről van szó, egy emberi jogi és a kisebbségek jogát védő szervezetről, hiszen az egyik leghátrányosabb indiai területen a dalitok, az érintetetlenek és különösen a nők védelmért lép föl ez az alapítvány. A nők kétszeresen is kiszorulnak a társadalomból, hiszen alacsonyabb szintű kasztos tartoznak, és nők. A szervezet a gazdasági, szociális és kulturális, valamint emberi jogokért harcol, és nagyon fontos megvizsgálni, hogy pontosan mit is tesznek. Két és fél millió ember számára biztosítanak ellátást, lakhatást. Ösztönzik az embereket arra, hogy harcoljanak az egyedi jogaikért. Egyszerűen azért, mert emberi jogokkal rendelkeznek, mert bele születek ebbe a világba. India esetében, amikor az emberi jogi problémákról beszélünk, akkor gyakran nem veszük figyelembe a demokratikus berendezkedést. Indiában nagyon sok embernek nincs joga, vagy nem tud lakhatást szerezni magának, nem férnek hozzá megfelelő ellátás az élelmiszerhez. Az élelmiszerhez való jogvédelme rendkívül fontos Indiában, hiszen ez a megélhetéshez és a harchoz is, az emberi jogokért való harchoz is alapvetően szükséges. India esetében a gazdasági, szociális és kulturális jogok tekintetében elmondhatjuk, hogy ezeket nem tartják teljes mértékben tiszteletben, bár a szavazati joga mindenkinek van. Nem fogom részletesen bemutatni a szervezetet, az alapítványt, Annyit mondanék, hogy teljes mértékben megfelel ez az alapítvány, ami jelöltünk, teljes mértékben megfelel a kritériumoknak. Hogyha megkapnák a Szaharov díjat, akkor egy nagyon fontos feladatot tudnának továbbra is ellátni, egy marginalizált kisebbségnek a támogatását tudnák a jövőben is ellátni. Egyszerűen azért marginalizálódik ez a kisebbség, mert egy nagyon hátrányos helyen születtek a világban, és csak emiatt nem születnek egyenjogúnak a többi emberrel. Tehát itt gazdasági, szociális, kulturális jogok támogatásáról van szó. A világon a leginkább kiszorult kisebbségeket támogatnánk ezzel, és a parlament számára, vagy a parlament részéről ez egy fontos üzenet lenne, hiszen ezzel a díjjal elismernénk, hogy mennyire fontosak ezek a jogok, hogy mindenki rendelkezhessen ezekkel a jogokkal. Az alapítványt jelöltük, és ezzel az a célunk, hogy az alapítvány továbbra is folytathassa a munkáját. Köszönöm. Kiitoksia oikein paljon, herra Perello. Nyt siirrymme... Köszönöm szépen. haladunk tovább. A harmadik jelölt David Iszák. Őt Eva Britt Svensson asszony jelölte az egységes európai baloldal nevében, de Ole Schmidt és 31 további képviselő is támogatta. Mayer úrnak adnám meg a szót, hogy bemutassa a jelöltet. Köszönöm szépen. David Isaac, újságíró, író és drámaíró Eritreából, és a demokratizálódásért és de Eritrea szabadságáért szásikra. Tudjuk, hogy ez az ország nagyon nehéz helyzetben van, a felszabadulásáért harcol, és Etiópiával is konfliktusban áll. Szeptember 23-án 2001-ben őrizetbe vették David Iszákot, mert egy levelet tett közé az újságjában, és a demokratikus reformokat követelte az országban. Ez még 2001-ben volt. Ennek következtében elfogták, és a mai napig fogva tartják, anélkül, hogy tisztességes bírósági tárgyalásra vagy vádemelésre sor került volna. Az Európai Parlamentben már 2009. januárjában is szubeli kérdést tettünk föl ezzel kapcsolatban, és követeltük az azonnali szabadonbocsátását. Az annak idején elnöklő parlamenti elnök Pöttering úr egy levelet intézett Eritrea elnökének, amelyben aggodalmait fejezte ki a David Iszak romló egészségi állapota miatt, és követelte az azonnali szabadon bocsátását. Egyébként 1987-ben tért David Iszak Európába, ezen belül konkrétan Svédországba, ahol meg is kapta a kérvényére az állampolgárságot. Tehát svéd állampolgáról van szó, gyakorlatilag kettős állampolgár, svéd és eritreai egy olyan országból származik, amelyet nagyon súlyos konfliktusok sújtanak, a demokrácia szenved, és a rezsim egyszerűen elnyomja mindenféle aktivitá, aktivistát, legyen itt emberi jogi vagy szabadságjogi aktivistáról szó, üldözi. És azt gondolom, hogy ezért megérdemelné a Szaharov díjat. Egyrészt, mivel erről a polgárról van szó egészen konkrétan, de ez minden afrikai polgár vonatkozásában szimbolikus értékű lenne, akik jelenleg az elnyomástól szenvednek, nem szabadok és fogságban vannak. Anélkül, hogy itt csorbítanám a többiek jelentőségét, a jelöltek közül én úgy gondolom, hogy David Iszákot kellene a díjra jelölünk, és bízom benne, hogy támogatnak. Kiitos, erre Mayer. Mainitsitte. Köszönöm szépen, Mayer úr. Azt mondta, hogy Pöttering elnök úr felvette a kapcsolatot az eritreai kormányjal. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy olyan parlamentnek lehetek a tagja, amelynek az elnöke igazán keményen harcol az emberi jogokért. A következő jelölt Mariam Lamizana, őt Francesco Speroni jelölte, az LDFT e frakció nevében. Provera úr fog most beszélni a jelölt támogatása ügyében. Köszönöm, elnök asszony! Nagy örömömre szolgál, hogy támogathatom ezt a jelöltet. Nagyon fontosnak tartom ezt a lehetőséget, hiszen Mariam Lamizana egy olyan problémával foglalkozott és foglalkozik, ami nagyon fontos, ugyanakkor szomorú és tragikus. És bizonyos afrikai országokban sajnos még ma is fönnáll ez a probléma. Mariam Lamizana sok politikai és szociális funkciót látott el, de ahogy mondtam, a legfontosabb, hogy Afrikában a női nemi szervek megcsonkítása ellen harcolt és küzd a mai napig is. Ennek nincs vallási indoka, mégis nagyon sok gyerek és fiatal lányon hajtják végre ezt a csonkítást. Az ENSZ beslése szerint 140 millió nőn hajtottak végre ilyen csonkítást. A és ugyanez a felmérés azt is megállapította, hogy évente 3 millió asszonynál áll fönn a kockázata, hogy ez, ennek a csonkításnak az áldozatává válik, aminek nagyon sok veszélyes következménye lehet fertőzések és egyéb problémák nagyon súlyos, sokszor halálos következménye lehet a kislányoknál, vagy a fiatal lányoknál, fiatal asszonyoknál, akiket alávetnek ennek a csonkításnak. A szociális cselekvési és nemzeti szolidaritási miniszter Burkina Faso-ban Mariam Lamizana ezen kívül egy nemzeti bizottságnak, egy Afrika közi nemzeti bizottságnak az elnöke, amely bizottság, amely szervezet harcol a női nemi szervek megcsonkítása ellen. Először 20 állam tartozott ehhez a szervezethez, de most már 28 afrikai államban van jelen, 15 európai államot is magában van, sőt USA-t, Kanadát, Japánt és Új-Zélandot is felöleli ez a hálózat. Szociális és politikai tevékenységet végez, tehát Mariam Lamizánám, és egyre több országot, egyre több személyt és szervezetet tud bevonni ebbe, de a legfontosabb, hogy gyakorlati eredményeket, tényleges eredményeket is e, sikerült elérnie, hiszen Burkina Faso-ban jelentősen csökkent ezeknek a csonkításoknak a száma. Végül még annyit szeretnék elmondani. Van egy olyan aspektus, amit rendkívül fontosnak tartok. Nem csak a személyek, a nők fizikai integritásának a védelmért harcol, hanem a női jogokért harcol. És tudatosítani próbálja az asszonyokban, hogy milyen jogokkal rendelkeznek, nem csak egészségügyi szempontból, hanem szociális és kulturális aspektusból is. Ez egy rendkívül fontos harc. Ha azt akarjuk, hogy igazságosabb legyen a világ, és az egyenjogúság érvényesüljön, szociális, kulturális és egyéb szempontból. A Nobel-díj általában az emberi jogok védelméért, illetve a politikai elnyomás elleni harcban elért eredményeket díjazza. Itt nem erről van szó, itt egy kulturális jogokról van szó, az emberi integritása védelméről és a nők jogaiért való harcról van szó. Én úgy gondolom, hogy ha ez az asszony kapná meg a díjat, akkor kifejeznénk azzal, hogy egy ilyen nemes célt is támogat az Európai Parlament, és ez nagyban hozzájárulhat a személyek integritásának a harcához, illetve hozzájárulhat ahhoz, hogy az ilyen szomorú jelenségeket felmutató országokban esetleg a, a tudatosodás megerősödhetne, illetve talán ösztönözni azt is, hogy olyan jogalkotás szülessen, amely kizárná ennek a lehetőségét. Minden esetre az biztos, hogy az emberi méltóság tudatosításához nagyban hozzá tudnánk járulni. Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy bolincsanak rá erre a jelöltségre. Köszönöm. Kiitos oikein paljon herra Provera tämän ehdokkaan esittelystä. Sit- Köszönöm szépen a jelölt bemutatását. A következő jelölt Ludmila Alexelejeva, Oleg Orlov és Szergej Kovalev személye köré tehető, akik a Memorial nevében jelöltettek, valamint az összes többi emberi jogi aktivista Oroszországban. Rebecca Harms és Daniel Kuhn-Bendit a Zöldek az Európai Szabad Szövetség képviselő csoportja nevében. Jutottak be jelölést, megadom Harms asszonynak a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Az a javaslat, amelyet tettünk, és amely némiképpen átfogóbb, Először egy olyan vita kontextusában szeretném ezt megalapozni, amely Németországban zajlik jelenleg. Németország egy bizonyos ideje arról vitázik, hogy éppen 20 éve történt, hogy kezdetét vette a német újraegyesítés. Prágában 20 évvel ezelőtt öm, cseh a, a, a német külügyminiszter eh, megszólította a németek, kelet-német menekülteket, pontosan 20 évvel ezelőtt. Nos, azért emlékeztetek mindenre, mert 20 évvel ezelőtt történt az német újraegyesítés, amelynek mind a mai napig is örülök. Áma hogyha az egész európai földrészen megvizsgáljuk az emberi jogok helyzetét, már nem lehetünk ilyen boldogok. A frakcióm mindig nagyon rokon szenvezett azzal, hogy az Európai Unióban mindenki, mind Brüsszelben, mind a tagállamokban jó, stabil, biztonságos kapcsolatot ápoljon az Orosz Föderációval. Ám azt nem tartjuk helyesnek, hogy az emberi jogok kérdését figyelmen kívül hagyják Oroszországban, fittyet hánynak rájuk, és különösképpen igaz ez a kaukázusi országokban, a kaukázus országaiban. Úgy gondoljuk, hogy minthogy a stabilitás keresése az európai földrészen nagyon fontos célkitűzés, és a svéd elnökségnek is fontos prioritása ez, ezért a parlamentben fontos célunk kell, hogy legyen, hogy az oroszországi emberi jogi aktivistákat és az csecsenföldi aktivistákat támogassuk. Anna Politkovskaya meggyilkolása erősen foglalkoztatott bennünket, valamint Esztemirova asszony hidegvérű legyilkolása nem is volt egy régen, épp úgy kell, hogy foglalkoztasson bennünket. Ezen oknál fogva úgy gondoljuk, hogy idén a Szaharov díjat azon emberi jogi aktivistáknak kell adni, akiket mindjárt bemutatom, valamint a Morial, a Memorial hm, szervezet nevében, amely az emberi jogi munka alapját adja Oroszországban. Kinek szeretnénk tehát adni a díjat? Ludmilla Alexejevának. Ludmila Alexajeva az egyik legismertebb emberi jogi aktivista Oroszországban. Az ő munkája tisztán mutatja fel az emberi jogi eh, munkát Oroszországban, hiszen már a Szovjetunió idején kezdte el emberi jogi tevékenységét, eh, még amikor a gulág működött, eh, amikor a táborok működtek, már bátran felszólalt ezek ellen, és Andrei Szaharovval szorosan együttműködve alapozták meg az emberi jogi munkát Oroszországban, és ő úgy látja, hogy ezt a munkát a mai Oroszországban folytatni kell. Szergej Kovalev 1996-ban alakított egy emberi jogi szervezetet, mert a Helsinki folyamat keretén belül szükségesnek tartotta, hogy konzekvensen kövesse, hogy a Helsinki elvek mennyiben érvényesülnek Oroszországban. Szergej Kovalev tehát a Helsinki elvek érvényesüléséért dolgozik 96 óta, Oleg Orlov aki pedig a Memorial mai elnöke különös támogatást érdemel eh, személyében is ezzel az emberi jogi díjjal. A Memorial és a saját eh, történelmi archívumával eh, jelentős munkát végez, megalapozza az emberi jogi aktivisták munkáját Oroszországban. Őket is illeti a díj azáltal, hogy meghívjuk a személyeket, eh, és kihangsúlyozok, hogy milyen veszélyeknek teszik ki magukat, ezáltal úgy gondolom, hogy a díj átadás még jelentősebb lenne, és kihangsúlyoznánk az emberi jogi aktivisták munkájának fontosságát. Eh, Oroszországban is így hozzájárulhatnánk egy biztonságos földrész működéséhez, életéhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Harms képviselő nek a szót. Van egy másik jelölés is, amely szintén a Memorial emberi jogi szervezetre vonatkozik. Szárius Volski és 59 további képviselő nyújtotta be ezt a jelölést. Megkérdezem Szárius Volski urat, hogy beszeretné mutatni a jelölését. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg először is, hogy kihangsúlyozzam, hogy maga Szaharov vezette a memóriát, ezen civil szervezet létrejött során. Másrészt teljesen egyetértek Rebecca Harms kollégámmal, és a két javaslatot voltak éppen erről beszéltünk, és egységesíteni kell. A javaslat, amelyet Kumbendittel és önnel Harms kollega megbeszéltünk, és más kollégákkal is, hiszen sok pártot egységesítő javaslat, abban áll, hogy a Memorial nevében Szergei Kovalev, Oleg Orlov és Ludmilla Alexajeva kapja meg a díjat. A Memorial díja elnöke Orlov, ám a díjat az emberi jogok harcosai kapják Oroszországban. Javaslatom tehát az, hogy a Memorial kapja meg a díjat, de az említett három szemét hívjuk meg, amennyiben a tisztelt ház így dönt, és ők kapják meg személyükben a díjat. A Szaharov díj szimbolikus jelentőséggel bír, és az Európai Parlament diplomáciájának fontos elemét képezi. Ezért tehát a Szaharov díjat az EU külpolitikai prioritásainak megerősítésére kell használni. Idén esélyünk van arra, hogy egy olyan jelölt kapja meg ezt a díjat, aki nem csak megérdemli ezt, hanem támogatásunkra szorul, hiszen keleti szomszédságunk fontos régiójában végez munkát. A Memorial nem csak egy területen, a, hanem a rendelet által meghatározott minden területen tevékenykedik. A kisebbségi jogok védelme, a nemzetközi jog tiszteletben tartása, az jogállamiság megteremtése és az emberi jogok védelme. A memorial három típusú tevékenységet végez. Egyrészt a szovjet rezsim által elközvetett bűnök um, archívumának fenntartása, másrészt a szovjet rezsim áldozatait szolgáló szociális munka, valamint a kényszerrel kitelepített és áttelepített kisebbségek szolgálata, harmadsorban pedig a jelenlegi volt szovjet tagállamokban zajló emberi jogi munka. Ez a civil szervezet a mindenkori emberi jogokkal való visszaélések hotspotjairól számol be Azerbajdzsán, Örményország, Tadzsikisztán, Grúzia, Türkmenisztán, Moldova, Észak-Oszécia, Ingusécia és Oroszország, ahol persze Csecsenföld a fő fókuszpont. A memorial kartája voltak éppen az EU külpolitikai prioritási listáját kül képezi le, idézek, az emberi jogon alakuló kisebbségi jogok védelme fellépés a totalitárius rendszerek ellen és a történelmi tudat megerősítése. Ez a civil szervezet, tehát a mi céljainkat szolgálja, és közvetíti az európai szomszédság politika céljait a szomszédság térségébe. A memorial természetes partnerünk, szövetségesünk és barátunk, amely az EU értékalapú külpolitikája gyakorolja. Ám e partnerünk ma nagy veszélyben van. 2008-as határozatában a tisztelt ház már elítélte, hogy az orosz főügyészség átkutattatta a memoriál hivatalait, és a sztalinizmus áldozatairól szóló archívumokat pedig elkobozták. Milyen eredményre vezetett ez? Nos, idén Natamlia Estemirovát megölték Indus, Ingusföldön, a bűnügyi nyomozás pedig késedelmesen indul. A memoriálnak fel kellett függesztenie a tevékenységét, hogy az együttműködők életét megvédje. Ennek ellenére a Memorial és a Novoja Gazétát a Stalin unokája kérésére fogják megvizsgálni azért, hogy rehabilitálják a diktátort. Tehát tevékenykednünk kell, fel kell lépnünk, használjuk tehát fel a Szaharov díjat arra, hogy segítsük a memoriált. Igen, hozzájárulhatunk ezen eh, bátor harchoz. Igen, a mi morális kötelezettségünk, hogy a memóriát támogassuk. Köszönöm szépen. Kiitos oikein paljon, herra Saros Volski, tämän ehdotuksen. Köszönöm szépen, Szárius Volski úr, ezt a nagyon alapos jelölést. Most pedig dr. Denis Mukvégét eh, mutatja be Guy Verhofstadt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport, vagy hát az ALDE nevében. És uh, Dolsz úr fogja bemutatni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is mély elismerésemről szeretnék adózni az emberi jogok védei számára, és nagyon örülök Örültem annak, hogy Szergei Kovalov és a Memorial neve is elhangzott, hiszen egy olyan e, emberi jogi aktivista tisztelünk benne, aki sokat tesz az emberi jogok érvényesüléséért. Ám viszont én most a frakciónk választását, választása alapján számolhatok be Mukvege úrról az intraneten elektronikusan szavaztunk tíz jelölt közül, dr. Denis Mukwege a mi jelöltünk, tehát az ALDE jelöltje. Eve Ensler, a Vagina monológusok szerzője, nagyon szépen eh, írta őt le a következőképpen. Kongóban, ahol több tízezer embert erőszakolnak meg brutálisan évente. Dr. Denis Mukwege a megtört szellemeket és a megtört testeket képviseli. Dr. Denis Mukwege nőgyógyász, aki a Panzi kórháza alapítója, Szakterülete a női nemi szerveken végzett rekonstruktív sebészet, életét pedig annak szentelte, hogy segítsen annak a több tízezer kongói nőnek és lánynak, akiket csoportosan elkövetett nemi erőszak és brutális szexuális viszélések áldozatává váltak. A Panzi kórház megalapítása óta több mint 21 ezer gyermeket és nőt operált meg. Dr. Mukevege a orvosokat és a nővéreket is képzi. Nemzetközi öm, szakértőkkel együttműködve dolgoznak a rekonstruktív sebészet területén. 1996-ban pedig nemzetközi elismerést is kapott Mukwegem doktor a kongói munkája elismerése óta. 2008-ban megkapta az Olaf Palme díjat, a béke előmozdítása terén elért egyedülálló eredményekért. Nagyon fontos tehát az, hogy ezek a tüntetések segítettek felhívni a világ figyelmét arra a jelenségre, melyet Mukeveg és mások úgy írnak le, mint a szexuális erőszak járványa a kongói demokratikus köztársaság keleti részén, ahol az egymással küzdő férfiak és nők és lányok ellen elkövetett módszeres nemi erőszakot a polgári lakosság terrorizálására és elüldözésére használják. Azt hiszem tehát, hogy elmondhatom, hogy az ALDE frakció egy jelentős emberi jogi harcost jelölt, és nagy megtiszteltetésem számára, hogy őt mutathattam be, és megkérhetem a kollégákat, hogy támogassák szavazatukkal. Um, Köszönöm szépen a jelölt bemutatását. Dr. Denis Mukwege támogatóját hallgattuk meg. A következő jelölt Tadeusz atya, Nguyen Fan Li, Gáler képviselő és 44 további képviselő támogatja az ő jelölt, ezt a jelöltséget. Gáler úrnak adnám meg a szót, és kérem, hogy mutassa be Tadeusz atyát. Köszönöm szépen, állok asszony. Guin van Lee, 61 éves katolikus papot szeretném jelölni. Van Lee úr 8 éves börtönbüntetését tölti, egyedül van egy cellában a Bázaui Namhai börtönben. Tadeusz atya a 70-es évek óta kb. 17 évet ült börtönben azért, mert békésen bírálta a kormány politikáját. Egyrészt a vallásszabadság elleni fellépést, támadást bírálta, másrészt pedig az emberi jogokért és a véleményszabadság érvényesüléséért szállt síkra. Tadeusz atya egész élete a békés ellenállás története. Már 1977. decemberében 20 év börtönbüntetésre ítélték, azért, mert két eszét publikált, amely a vallásszabadság elnyomásáról szólt. Azóta néhány hónappal később um, szabadlábra bocsátották, de betiltották, uh, hogy nem uh, prédikálhatott tovább. Azután belső emigrációba kényszerítették, ezért azután, és mint hogy erre nem volt hajlandó, 2003-ban ismét 10 évre elítélték, majd pedig 92. júniusában szabadult ismét a börtönből. Ezután házi őrizetben volt a rendőrség, folyamatosan ellenőrizte, nyomon követte munkáját, de a vallásszabadság és a véleménye van itt a szabadsága mellett továbbra is síkra szállt. 2001. májusában Lee atya az USA kongresszusának meghallgatásán meghallgatáshoz anyagokat szolgáltatott, egy nappal később megint letartóztatták, majd pedig 2001. októberében ismét 15 év börtönre ítélték. Nemzetközi nyomásra Lee atyát szabadon engedték a börtönből, 2006-ban, ezután pedig más szerzőkkel együtt elkészítette a Szabadságot és Demokráciát Vietnámnak nyilatkozatot, mely később a blok 8406 e, néven híresült el, vagy vált híresé. 2006-ban azután három másik pappal közétette a Szabad Beszéd Ti Do Nyang Nuan című szamizdat online kiadvány első számát, és e, a vietnámi progresszív párt megalapításában is részt vett 2006. szeptemberében. 2007. március 30-án újabb 8 év börtönre ítélték Tadeusz atyát. A bíróság előtti megjelenését közvetítette a televízió, megjelent ez a felvétel a interneten, ahol azt akarta mondani a bíróság előtt, hogy le a kommunizmussal itt befogták a száját, szó szerint értve, de mint hogy ezt a tévé is közvetítette, fölkerült az internetre, ez a kép szimbolikus erővel bírt. Nünk van Lee 2009. szeptemberében nem, nem vonatkozott rá az amnestia, a közbiztonságért felelős miniszter helyettes azt mondta, az amnestiát csak azok a személyek kapják, akik rehabilitációjuk folyamán előrehaladást értek el, Mint hogy azonban Tadeusz atya véleményét a demokráciáról és a van itt a szabadságáról, a szólásszabadságról nem változtatta meg, nem kapott amnestiát. Fanli úr 1983 óta az lelkismereti okból lévő um, elítéltek között van számon tartva az Amnesty International által is. Az erőszakmentes harcot hirdeti a változás és a demokrácia szószólója. És ezzel, hogyha megkapna a Szaharov díjat, nem csak őt támogatnánk, hanem fontos üzenetet adnánk a vietnámi hatóságoknak, és támogatnánk a demokratikus erőket Vietnámban. Köszönöm. Kiitos oikein paljon, herra Gaaler. Tässä esiteltiin siis Köszönöm szépen, Gáler úr, köszönöm a támogatást. Tadeusz atya, Kujan Fanli jelöltről hallgattuk meg önt. A következő jelölt Shadi Sadra, a NEDA és azon iráni polgárok nevében, akik az emberi jogi jogok tiszteletben tartásáért küzdenek. Maritja Sáke, és Barbara Lochmiller, valamint 38 további képviselő támogatja a jelöltet. Szeretném átadni a szót, tehát Saka és Lochmiller asszonyoknak, hogy mutassák be a jelöltet. Sáke asszony először a szó. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az összes kollégának, aki támogatta a jelölteket. Alexandra Álvarót szeretném külön említeni, illetve a zöldek részéről is a képviselőt a rezsimnek rendkívül negatív hatása van az egész világban. A nyári választások eredményeként nagyon sok iráni elvesztette a gondolati szabadság, a sajtószabadság jogát. Halálbüntetés vár azokra az emélyekre, akik harcolnak a szabad véleménynyilvánításért. Nem lehet alulbecsülni ezeket a problémákat. A egy fiatal asszonyt elítéltek azért, mert harcolt ezekért a jogokért. Az videóknak, az új videók, médiáknak köszönhetően, a videotelefon és a YouTube-nak köszönhetően nagyon sokan követhetik személyesen és közvetlenül ezeket az eseményeket végig. Az egész világ láthatta ezeket a jelenségeket, és ennek ellenére a múlt nyáron és tömeges ítéletekre, letartóztatásokra került sor. A nőket különösen érinti ez, hiszen egyenlőtlen elbánásban részesülnek az élet minden területén. Néhány példát szeretnék mondani. Sajnos ez ilyen felsorolás jellegű lesz, de sajnos ilyen körülmények között dolgozik Sadi Szádra, mi jelöltünk napról napra megkövezik Iránban az asszonyokat, hiszen alsóbb rendűek, mint a férfiak, és ezért nem kapnak második eszét, hogyha bármilyen hibát elkövetnek. Aztán van egy másik, a, a, először is megerőszakolják a nőket a halálbüntetés előtt, hiszen egyébként a paradicsomba juthatnának, mert szüzek az emberi jogok megsértésének a következő példája. Tehát akik Sadi Szádral együtt dolgoztak és védték a nők jogát, ilyen bűncselekményekkel az áldozatai lettek. Harcoltak a halálbüntetés eltörléséért is, ugyanakkor a nők egyenjogúságért, a családi egyenjogúságért és a nők helyzetének a javításáért is harcoltak. Jogi aktivistaként, ügyvédként is dolgozott, újság dolgozik. Ezen kívül egy blogot alakított ki, több ezer nőnek próbálja a figyelmét felhívni, és próbálja őket ösztönözni azért, hogy harcoljanak a jogaikért. Több alkalommal letartóztaták Szádrat. Olyan személyről van szó, aki az igazságtalanság ellen harcol. Hogyha Szaharov díjat megkapná, akkor az összes iráni nőt tudnánk támogatni és ösztönözni, és bizonyítani tudnánk, hogy az Európai Unió nem hajlandó elfogadni az ilyen jelenségeket. Köszönöm szépen, és átadom a szót eh, Lachmiller asszonynak. and Frau Shadi. Köszönöm szépen, én is támogatom azt az elképzelést, hogy Shadi Szád jelöltünk kapja a díjat. Ezzel első ízben kapná egy iráni nő a díjat, és azt gondolom, hogy ez a stratégiailag jól elképzelt, intelligens, jól előkészített fellépés az iráni elnyomás ellen is feljogosítja őt arra, hogy jelöljük. Azt is világosan el kell mondani, hogy állandó veszélynek van kitéve, hallották éppen most, hogy júniusban is újra megtámadták. Amennyiben ő kapná azt a díjat, akkor ez egy olyan pillanatban történik, amikor nagyon sokan harcolnak az iráni társadalomban, hogy a saját országuknak az alap ö, okmányában, ö, alkotmányokban szereplő jogokat végre gyakorolhassák. Éppen hallhattunk a nukleáris programból, ról Iránban, és tudjuk azt is, hogy az alapvető jogok követelése mennyire hangos. Azt gondolom, hogy az ország történelmi választó vonalhoz ért, és az utóbbi 30 évek 30 éven már láttunk egyfajta tömeges mozgalmat, és ez nagy visszhangra találta a fiatal generációban is több ezer férfi és nő megy ki az utcára, kockáztatva az életüket is a szabadságért. Hogyha a Szaharov díjat egy ilyen kiemelkedő emberi jogi aktivistának adnánk, mint Sádi Szádr, akkor ez egy üzenet, egy nagy jelentésű üzenet a tekintetben, hogy szolidaritást vállalunk azokkal, akik Iránban sikra szállnak az információ és a vélemény és a gyülekezési szabadságért azért, hogy szabad és fair választások legyenek. Köszönöm. Kiitos oikein paljon eh, Rova Lohbillerille. Eli Rova... Köszönöm szépen, Lohbiller asszony. Hallottuk tehát eh, a prezentációt, Sadiszár bemutatását, most pedig az utolsó jelöltünk, Roberto Saviano, akit Sonia Alfano és 39 további képviselő jelölt. Alfano képviselő. Grazie, grazie a tutti colleghi. Köszönöm, köszönet a kollégáknak. Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom Roberto Savianot a saját élettörténete miatt, de egyébként elmondanám, hogy az összes jelölt kiváló jelölt lenne, és vitathatatlan az érdemük. Roberto Saviano egy fiatal újságíró, múlt héten töltötte be a 39. évét. Egy különleges könyvet írt a Gomorrát, és ennek a könyvnek a megírását követően a Camorra, illetve a maffia, maffia halára ítélte. Azóta Ketrezben él, ő úgy fogalmazza, hogy gyakorlatilag már életében meghalt, hiszen csak néhány percre tud a védelmét biztosító öröktől elszabadulni. Mi arra gondoltunk, hogy Robertot jelöljük, és néhány sort olvasnak föl egy szicíliai 14 éves kislánynak a leveléből, hiszen az egész, amit ma teszünk, az a fiataloknak szól, tehát szerintem a fiatalokat kéne megszólítanunk. 2004. március 27-én 14 évesen, 14 évesen, 14 évesen lőtték le szemlesítve kell, hogy nézzük, illetve ne nézzük ezeket az eseményeket. A szó egy kiabálásá válik, egy üvöltésé válik, azért, hogy, egy, hogy felhívjuk a figyelmet erre, hogy a robbantást eh, tudjunk elérni. Monikának hívnak, 18 éves vagyok, Dél-Olaszországban, Szicíliában élek, a mafia hatalmában van ez a terület. A mafiát sose láttam, de mindig beszélnek róla, láttam filmet róla, eh, adásokat hallottam róla, és nem csak a mafiáról, hanem a mafia által megölt emberekről van szó. Mindenki elérzékenyül Olaszországban, amikor elte üzemetik ezeket az embereket, de aztán másnap mindenki ezt elfelejti. A tanár azt mondja, hogy a Szicíliában ezt mindenki megszokta, úgyhogy már senki nem csodálkozik rajta. Nem tudom, tehát kérdőjeles számomra, hogy meg lehet-e szokni ezt a terrort. Szaviano könyvét én nem olvastam, viszont tavaly megnéztem a filmet, amit a könyv alapján készítettek, és ezután olvastam el könyvet. Nagyon megérintett, amikor megtudtam, hogy Robertot miután megírta a könyvét, a kamara halára ítélte. Titokban kell, hogy éljen, ezért sose lesz normál élete. 30 éves, viszont az egyetlen ember, akivel meg tudja osztani az érzéseit, a gondolatait, az őrei nem tudom, hogy tényleg neki kéne bujkálnia, vagy pedig a mafiózoknak inkább. Nem arról van szó, hogy Roberto Savianot kell támogatni, hanem egy olyan fiatalt kéne, hogy támogassanak, aki harcol a maffia ellen. És az a ketrec, amelyben Saviano él, talán meg tudna nyílni, és bátorítást adna mindannyiunknak nagy reményt, tehát nagyon sokat jelentene, hogyha Szabján normál életet élhetne, hogyha megnősülhetne, gyerekei lehetnének. Nagyapámat soha nem ismertem meg, az egyik rokonomat a mafia ölte meg. Döntésükkel Szabjánónak segítséget adnának abban, hogy ki léphessen ebből a sarokból, hogy bátorítást adjanak számukra, és nekünk is reményt tudnának adni. Köszönöm. Kiitos oikein paljon rouva Alfano. Nyt olemme sitten tulleet siihen, että olemme... Köszönöm szépen, Alfano asszony. Tíz jelöltnek a bemutatását hallgattuk meg. Mindannyian megérdemlik a Szaharov díjat. Mindegyik jelöltnek a támogatóját meghallgattuk. Most még van valamennyi időnk azért, hogy röviden eszmecserét folytatsunk a jelöltökről. Kérek mindenkit, hogy röviden szóljon hozzá. Lászberg képviselő és Kaiser képviselő. Kérem, hogy legyenek rövidek. Thank you, madam. <coughs> Dear colleagues, let me remind to you once more. Köszönöm szépen szeretnék emlékeztetni Natália Esztyemirovára, akit Szárjusz Volszki is emlegetett. Az idén rengeteg megfélemlítő üzenet után végül ö, eltették lábalól azok, akiknek már Politkovszkája írásai sem tetszettek a tényfeltárás miatt. Esztyemirova egyébként soha nem kapott olyan magas elismerést az országában, de itt Kovalovval egyetemben többször kapott jelölést. Annak idején bizonyára emlékeznek, a Fehér Orosz Újságíró Szövetségnek adtuk a díjat, és a Schumann medállal tüntettük ki. Kovalov és társai még életben vannak. A memóriát nem tiltották be, tacára annak, hogy terrorizálják őket, és Csecsenföldről támadások érik, és úgy gondolom, hogy a közömbösségnél, a semlegességnél jóval jobban oda kellene figyelni rájuk. Most van itt az alkalom, hogy ezeknek az eltökélt és bátor emberi jogi harcosoknak figyelmet szenteljünk, és felhívjuk rájuk a figyelmet. A memoriálnak, illetve a prominens személyeknek a jelölése és díjazása azt gondolom, hogy megéri a támogatásukat. Támogatásunkat mindenképpen biztosítanunk kellene. Elnök, köszönjük szépen, Landsbergis kollega. Bízom abban, hogy minden felszólaló majd csak egy percig beszél, mert van egy másik napi rendi pontunk is ezt a vitát követően. Kaiser asszony. Köszönöm, elnézést kérek, de a szocialista frakció a frakció nevében nem jelölt senkit, mert más személyre gondoltunk, de az újságíró, újság, az aláírás gyűjtésnél nem volt időnk arra, hogy Pitella képviselőtől is begyűjtsük. Egyébként Sadi Szádr jelölését is támogatni tudjuk. Úgyhogy ehhez tudunk kapcsolódni. Köszönöm szépen, de Kaiser asszony. Mauro képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Megmondom őszintén, kiváló kurikulumokat láttunk, és azok a személyek, akiket jelölnek, azok valóban ilyen szintűek, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok olyan rezsim van, ahol megsértik az emberi jogokat. De pont ezért, mert ez ennyire elterjedt, és miután meghallgattam a kollégákat, ez segítséget adott a számomra, hiszem meg tudom, egy kicsit jobban meg tudom érteni azt, hogy melyek azok a területek, amelyekre nagyobb figyelmet kell, hogy szenteljünk. Gáler képviselő által bemutatott eset kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a Vietnámot folyamatosan figyelemmel követem. A helyzet folyamatosan, lassan, de folyamatosan javul és úgy gondolom, hogy a Szaharovdi kiváló eszköz lehet ahhoz, hogy ezekre az esetekre, az nagyon ellentmondásos esetekre felhívjuk a figyelmet. Kétos, herra Mauro. Sitten herra Schmidt. Köszönöm, Mauro úr. Schmidt úr, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. David Iszak újságíró szeretném támogatni. Nyolc éve van börtönben, 2001. szeptember 23-a óta. Ez egy borzasztó helyzet. Bizonyára mindenki tudja, bár lehet, hogy nem tudják, nagyon beteg, nem volt korrekt az eljárás ellenében, és ahogy gondolom, kollégák és tisztelt elnök asszony, ismereteim szerint ő az egyetlen EU állampolgár, aki pillanatnyilag börtönben van azért, mert a gondolatszabadságért harcolt. Ez szégyen, hogy egy EU tagállami állampolgár 8 éve börtönben van, és semmit nem teszünk az érdekében. Jó, nem azt mondom, hogy semmit nem teszünk, de nem teszünk eleget. Göteborgban a családja, ahol éppen most egy ülés van, semmit nem tud róla, és a Szaharov díj segítségével talán ebből a kellemetlen helyzetből ki tudnánk őt mozdítani. Köszönöm szépen, Smit úr. Ezt szeretném jelölni azt, illetve megjegyezni, hogy Szaviano úr is EU állampolgár. Yes, uh, Mrs. Muzis. Muniz. Muniz, gracias. Gracias, Köszönöm, elnök asszony. Mindegyik jelölt kiváló személyiség, néhányuknak drámai az élete, a sorsa, de mindannyian méltóak a díjra. Ezt az eszközöt, ezt az eszközt, ami az Európai Parlament kezében áll, megfelelően kell használnunk, és multiplikátor hatása van a díj odaítélésének, Különösen olyan esetekben, amikor tényleg borzasztó helyzetek vannak, és nagyon-nagyon erősen megsértik az alapvető jogokat, az emberi jogokat. Ezt a díjat természetesen a, a személy kapja, de úgy gondolom, hogy az az alapítvány, mint a Vicente Ferrer alapítvány az Indiában élő kisebbségek helyzetét tekintve sokkal jelentősebb multiplikátor hatást érhetne el az ő díjazásuk, mint a többi személyé. Köszönöm. Még két hozzászólás, aztán lezárom a listát. Szoboda és Svolcor Szoboda úr. Köszönöm szépen. Ugye valóban nehéz helyzetben vagyunk, amikor választanunk kell. Én személy szerint a De Kaiser asszony és Pötering úr által beterjesztett jelöltet támogatnám, a palesztin nőgyógyászt, a Boelaist, mert jelen helyzetben azt gondolom, hogy a békének egy új esélyt kellene adnunk a térségben. A szociáldemokrata frakció delegációja elment Moszkvába, és ott találkozott a Memorial két képviselőjével. És nagyra becsülöm a munkájukat, nagyon fontos tevékenységet végeznek, de úgy gondolom, hogy ha a díjátadástól függetlenül is folytatnunk kell az együttműködés és a kapcsolatainkat velük. Az, hogyha itt most valaki mellett állásfoglalunk, az nem azt jelenti, hogy a többiek ellenére döntünk. Ezt szerettem volna tisztázni. Kiitos herra teitte erittäin tärkeän huomautuksen. Köszönöm szépen. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos megjegyzés volt, és úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk önnel. Schulz kollega kap szót. Köszönöm szépen, maximálisan támogatom az előttem szólót, és csatlakozom hozzá. Nyilván nagyon sokan megérdemelnék a Szaharov díjat, de talán tartsuk be azokat a kritériumokat, ahol egyrészt ugye egy emberig, emberhez méltó életet tudunk kieszközölni, és politikai figyelmet irányítani a személy felé. Az oroszországi újságírók elleni atrocitások és gyilkosságok egyfajta félelmet indítottak el. A demokratizálódás folyamatát nyilván ez megkérdőjelezi, de az emberi jogok és a polgári jogokért való fellépés önmagában is nagyon lényeges. Én az NDK ellenzékből érkezem, és pontosan azért indult el ez a folyamat, mert ezek a szovjet másként gondolkodók felállították a moszkvai Helsinki csoportot, és ezért azt gondolom, hogy megérdemelné ez a memoriál csoport is, a szövetség is a támogatásunkat. Köszönöm, mondja az elnök. Szeretnék emlékeztetni az eljárásra, a jelölés jelöltek kiválasztásának eljárására. Három jelöltről kapnak listát, a három első jelölt kerül listájára, és itt október 6-án Brüsszelben fogunk szavazni a külügyi szakbizottságban, a fejlesztési és az emberi jogi szakbizottsággal közösen tartott ülésen, zárt ülés keretében. A következő lépés az, hogy az elnökség fog október 22-én szavazni Strasbourgban a jelöltekről, aztán meghívást kap december 14-ére a kiválasztott jelölt, megint csak egy közös összejövetelen, és ez egy nagyon fontos dátum, hiszen Szaharov halálának 20. évfordulója. A díjátadás december 16-án lesz Strasbourgban déli 12 órakor. A parlament titkársága minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy kiemelje ennek a jelöltnek és magának a díjazásnak a jelentőségét, és az emberi jogok helyzetére felhívja a figyelmet az egész világon. Nagyon fontos kiemelni, hogy a Szaharov díj jelentősége az utóbbi években megnőtt. Kollégák, köszönöm szépen ezt az ülést és ezt az eszmecserét. Megismerhettük a tíz jelöltet a Szaharov díjra, a 2009-es év jelöltjeit. A harmadik napi rendi pontunk a mai napra az, hogy egy szóbeli kérdést intézünk a tanácshoz, erről megállapodás született, annak kérdésében, hogy a külkapcsolatainkban a demokráciaépítést mint elemet erősítsük meg. A két albizottság egy közös kérdésszobeli kérdést fogalmazott meg, és a svéd soros elnökség napirendjére kívánta tűzni a demokráciaépítést a külkapcsolatainkban azaz kapjon ez nagyobb prioritást. A svéd soros elnökség úgy gondolja, hogy koherens módon kell a demokrácia építést előmozdítanunk a világban, és az általános és külügyi kapcsolatok tanácsa október 16-án, 17-én a témában hozott következtetéseket meg fogja tárgyalni. Nyilván minden ágazat és minden pillér igyekszik felmérni, hogy milyen módon, milyen eszközökkel lehet a demokrácia építést szavatolni, és ez a három szakbizottság, mint ahogy mondtam, a tanács felé egy közös szóbeli választ igénylő kérdést fogalmazott meg. Ezt a közös szöveget elfogadtuk, és a kibővített elnökségen is napirendre került a szeptember 8-ai ülésen. Azt gondolom, hogy közösen el tudnánk fogadni ezt a kérdést, ezt a szóbeli választ igénylő kérdést, hogy az októberi plenárisan is előterjeszthessük. Tehát a kérdésem önök felé az, hogy el tudják-e fogadni ezt a szóbeli választ igénylő kérdést mármint annak szövegét, ami, mivel nem látom, hogy bárkinek ellenvetése lenne, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Egyéb kérdések, úgy tűnik, hogy itt nincs semmi, ami felmerül, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak ezen a nagyon fontos ülésen, és ezennel berekeztem a mai ülést. Köszönöm. Uno, dos, uno, dos.